fel is kell lépni, tettekre van szükség az orosz félretájékoztatással szemben, hiszen több ezer olyan információt indult, indítottak el az oroszok, amelyekről bebizonyosodott, hogy hamas a, ha... Köszönöm szépen, Kál Gyorán. Képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a tanácsnak és a bizottságnak, és észtül folytatom. Köszönöm. A félretájékoztatás az nem egy új jelenség, mégis mindig meglepődünk azon, amikor egy újabb félretájékoztatási hullám ér bennünket, legyen szó szabadválasztásról, vagy egyes tagállamok elleni támadásról. Én elfogadom azt, hogy és egyetértek azzal, hogy ez egy új szintet ért el ez a félretájékoztatás most a járvány idején, Először is azzal kapcsolatban jöttek hamis hírek, hogy honnan ered ez a vírus, illetve hogyan lehet kezelni a vírus. De ez nem fog abba maradni, nem, nem lesz vége ennek, hogyha csak ülünk és csodálkozunk, és nem lépünk fel. Ha nincs meg bennünk az eltökéltség, a gyorsaság, hogy fellépjünk, még ma is halljuk ezeket, látjuk ezeket a híreket, amelyeknek semmi ténybeli alapja nincs. Fontos együtt együttműködni a média közösségi platformokkal, eh, komolyan kell vennünk a média felelősségét, eh, és én üdvözlöm azt a kezdeményezését az Európai Bizottságnak, amely a félretájékoztatás ellen irányul, eh, hogy megbízható hírek terjedjenek a hamis hírek helyett. nincs meg a tapasztalatunk, illetve tudásunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lépjünk fel pontosan a félretájékoztatás ellen, de a döntéseket meg kell hozni most. Szükség van ehhez a megfelelően képzett emberekre, illetve anyagi erőforrásokra, és a hiteles információkat az összes EU hivatalos nyelven elérhetővé kell tenni, nem csak a nagy nyelveken. Köszönöm, kérem mindenki tartsa be a hozzászólási idejét. Ez tisztelet jele a kollégák irányába. Kollége Krothus, bitteschön, Sie haben das Wort. Krothus úr kap szót egy percre. Köszönöm, én üdvözlöm azokat a lépéseket, amelyeket a bizottság meghozott. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek legfőjebb előzetesek, vagy első lépésnek minősíthetőek. Sokkal többet kell tenni ennek érdekében, és úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban lesznek is javaslatok. A félretájékoztatás elleni harc próbája is az evésben van E, a közelmúltban e, lelepleződött egy orosz állami manipuláció Európán belül, amelyet Európa ellen irányítottak. E, mit kell tenni ilyen ügyekben, hogyha ha az EU szankciós listára kerülne a forrása a félretájékoztatásnak, az megfosztaná őket az anyagi erejüktől, illetve befagyasztaná azt a vagyont, amit felhasználnak, és korlátozásokat jelenthetne például a beutazásukban is. Tehát, hogyha a jövőt nézzük, a félretájékoztatás elleni fellépést, akkor én ilyen lépésekre gondolok. Kérem, hogy csatlakozzanak hozzánk, és ne csak a tüneteket nézzük, hanem hanem az okát, okozóját is a problémának. Köszönöm. Dankeschön. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Lacapelle. Bitte schön. Lacapella, képviselő a következő. Bonjour, l'Union. Jó napot kívánok! Az Európai Unió nem szégyeli magát, amikor uh, a dezinformációról beszél, és uh, a külföldre mutogat. Akkor, amikor a tanácsban Emmanuel Macron a legnagyobb szakértője a dezinformációnak. Gyakorlatilag január 24-e óta kértük azt, hogy zárja be a határokat, és ő ezt nem tette meg. Ő az, aki miatt nem volt megfelelő szájmaszk ellátás Franciaországban, és azt magyarázta, hogy nincsen szükség szájmaszkokra. Miközben a francia kormány csak március 5-én rendelte meg egyáltalán a maszkokat azt is kimondta, hogy semmi értelme nincsen a masszív tesztelésnek, tehát rengeteg hazugság jött őtőlük, az államtól, akitől pontosan a az igazságot vártuk. Ezek egyébként drámai hatása volt, úgyhogy kedves hölgyeim és uraim, a parlament és a tanács részéről kérem, hogy ne beszéljenek nekünk lyukat a hasunkba. Köszönöm szépen. Eine Minute, Visnyevszka képviselő következik egy percre. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők. A dezinformáció persze nem egy új fejlemény, nem tegnap kezdődött ez a járvány idején, már régóta létezik ez, de a előrelépett technológia által ez a módszer nagyon veszélyessé vált a parlamentben. A dezinformációról beszélünk. Tegnap volt egy állásolási indítvány, Volt egy a mentelmi jog felfüggesztésére Guy Verhofstadt eh, esetében pontosan a tegnapi hozzászólásban azt láthattuk, hogy még az Európai Parlamentben is eh, lehet hamis információkat terjeszteni. Azt mondta az érintett személy, hogy Lengyelországban a faj felsőbségét hirdető személyek az Auschwitz tábor előtt meneteltek. Ezt is mutatja azt, hogy itt az Európai Parlamentben is hamis híreket terjesztenek. Lengyelországban nagyon fájdalmas ez a történelem, ezért értsék meg, hogy ennyire fel vagyok indulva. Because time is over. I'm... asszony az időből kifutott. Be kell tartanunk az időt. A következő hozzászóló Adinolfi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szájmaszkak csak az egészségügyi dolgozók vagy a betegek számára értekesek, vagy az ők számukra hasznosak. Mindenféléről beszéltek itt, és mindenek az ellenkezéről is. Gyakorlatilag az anszimptomatikusokkal kapcsolatban is nagyon sok gondolat látott napvilágot. Ezek a nyilatkozatok dezinformációnak minősülnek, vagy nem? és ráadásul mindegyiket és annak az ellenkezőit is a WHO mondta el. Ezek gyakorlatilag egymásnak ellentmondó információk voltak. Az információ, a fake news, mintha csak az interneten terjedne, de ez nem igaz, mert sajnos a hivatalos közleményekben is igen gyakran megjelent. Olaszországot megpróbálták demonizálni, pedig Európában először lépett föl a vírussal szemben. Nagyon keményen. Kérem, hogy segítsük az embereket arra, abban, hogy a megfelelő információkat kapják meg, és a Media Literacy for All olyan program kellene legyen, amelyet mindenki számára meg kellene nyitni. Köszönöm. Next. Következő hozzászóló Bonifej úr. Bonifej asszony következik. President. Úr. Köszönöm szépen. Láthattuk az elmúlt hónapok során, hogy állandó dezinformáció valósult meg a járványjal kapcsolatban, a Covid járványjal kapcsolatban. Minden fajta fake news megjelent, és, Európa, és az európai embereket megpróbálták egymás ellen hangolni, és Európát is megpróbálták lejáratni. Most végre ezen keresztül a parlament lehetőséget kapott arra, hogy egy külön bizottságot hozzon létre a dezinformáció, a fake news ellen. A napokban ezt a külön bizottságot létre is fogjuk hozni, és ezzel fel tudjuk venni a harcot azokkal szemben, akik Európát meg akarják osztani. Az érdekek messziről jönnek. Nagyon sok olyan újságírói és bírósági vizsgálat is volt, amely gyakorlatilag a propagandára mutatott rá. Meg kell védenünk a szólásszabadságot, de azt is, hogy pontosan tudjuk, hogy ki milyen forrásból tájékozódik. Ez a demokrácia alapja. Köszönöm szépen. So now I have to, uh, really... Most tényleg elnézést kell kérnem, kihagytam Adámovics képviselőasszony, de természetesen joga van ahhoz, hogy beszéljen, ismételten elnézést kérem. Tisztelt eh, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, köszönöm, hogy Jurova alelnök asszony, beszélt arról, hogy az Európai Bizottság mit tesz a dezinformáció ellen. A dezinformáció a legnagyobb veszélye a demokráciával szemben az Európai Uniónak. A járvány megmutatta azt, hogy a valós hírek életet mentenek, a hamis hírek ölnek. Nagyon sok országban a világon hamis információkat tartják meg a hatalmat az Európai Unióban is, az internet erejével a dezinformáció gyorsabban terje, gyorsabban, mint a vírus. Támogatnunk kell az igazi szólásszabadságot, de a szólásszabadság, amit hamis hírek terjesztésére terjesztenek, az a szabadság megszűnéséhez vezet. Nem szabad, hogy ez történjen. Ellenállóan kell lennünk a hamis hírekkel szemben, ellenőriznünk kell azt, hogy valóban függetlenek-e a médiák, csak ez se segíthet, illetve a újságírók támogatása, illetve az, hogyha mindenki hozzáfér a valós információkhoz. Köszönöm, mondja az elnök. Tuhan kollega következő. madame Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr. Mindannyian tudjuk, hogy egy egyszerű, de megnyugtató hazugság egyszerűbb, mint egy olyan igazság, ami viszont megzavarja az embereket. És ez még inkább igaz ma az internet korában, amikor a dezinformáció még gyorsabban terjed. Tehát tényleg hatékonyan kell felvenni a harcot, és ön Jurova asszony is elmondta, hogy egy olyan világból jött, ahol a totalitárius rezsimben a cenzúra határozta meg az emberek gondolkodását. Nem szabad ebbe a hibába esnünk, de azért felhívnám a figyelmét az Európai Bizottságnak egy másik témára is. Ne legyünk naívak. Pontosan tudjuk azt is, hogy külső a birodalmak a demokráciánkat támadják, és hogy a demokráciák, a liberalizmus szintén mond hazugságokat is. Tehát próbáljunk meg, hogy az egyik oldalon ne essünk a cenzúra hibájába, de ugyanakkor ne bízzunk csak és kizárólag a piacban, mert az információ vagy a dezinformáció kapcsán látjuk azt is, hogy a Facebook, a Twitter vagy a Google teljesen máshogy viselkedik. Tehát egész egyszerűen nem lehet bennük bízni, nem lehet csak a piacra bízni ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos az, hogy ebben szabályozzunk, és ebben önnek partnerei vagyunk. Köszönöm szépen. Kolléga Mayer kolléga, egy perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Semmi sem igaz, semmi sem teljes mértékben eh, hamis. A dezinformáció nagy hulláma azért meglepő, mert egy tagállamról van szó, mégpedig az osztrák szövetségi köztársaságról, főként a az elnök azt mondta egy beszédében, hogy hamarosan mindenki ismer majd valakit, aki meghalt a koronavírusban. Ez egy eléggé érdekes kijelentés egy szövetségi elnök részéről, amely valóban félelmet kelt az emberek között. Ansóban egészségügyi miniszter, aki egyébként tanár, azt mondta, hogy húsvétkor nem találkozhat senki se a családjával zárt területekben. Ez sem igaz. Azt kérném, hogy ezt a két óriási hamis információt vizsgálják majd meg. Kempa képviselő azt következik egy percre. Kedves kollégák, a hamis információ az egyik legújabb fegyvere az aszimmetrikus háborúnak. Belső feszültséget, káoszt akarnak létrehozni, a hamis információnál nincsen átláthatóság. Számos újságot is jellemez ez, a közösségi médiát jellemzi ez főként. Nagyon fontos, hogy jól együttműködjünk, fel kell lépni a hamis információk, a hazugságok ellen, főként például Lengyelország, Magyarországgal szemben. Ezeket az információkat sohasem ellenőrzik, csak állandóan ismételgetik, konzultációra, igazi információra, informálódásra van szükség, így lehet fellépni a hamis információkkal szemben. Ez schließt sich an in der Szász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik hatása a digitális forradalomnak az, hogy a kommunikációs eszközök, mint független filterek sajnos már nem léteznek. A dezinformáció megjelenik ebben az űrben, és gyakorlatilag ezt kell most valahogyan megtöltenünk tartalommal. Nagyon fontos a platformok szerepe, és a technológiai eszközök szerepe, megfelelő óvatosságra van szükség a fake news elleni harcban és az átláthatóságot is támogatnunk kell, illetve azt, hogy mindenkinek van ebbe szerepe, ezt látnunk kell. Ugyanakkor otthon is rendet kell tennünk a kormányoknak, átlátható információt és megbízható információt kell adnia. A főképviselő utalt arra, hogy voltak azért a hipó fertőtlenítő hatásával kapcsolatos nagyon veszélyes bejelentések, azt kell, hogy mondjam, hogy ez Amerikában különösen dezinformációs kampányhoz vezetett. Dasso, kollega következik. Grazie. La direzione... Köszönöm szépen. Nem győz meg az, amit elindítottunk. Gyakorlatilag, amikor a szólásszabadságról beszélünk, az információ ö, terjesz, a fake news terjesztőket ö, be akarják ö, rekeszteni. Gyakorlatilag itt csak propaganda szervekről van szó. Olaszországban például a kormányt támogatták, és azokat, akik a COVID ellenes harcot ö, támogatták, azokat tám, tehát azokat segítették, ugyanakkor aki erőteljesebb fellépést kívánt elérni, azt elhallgattatták, aki tehát a, nem cenzúrával, hanem az igazsággal kell fellépni a fake news ellen. Vielen Dank. Köszönöm szépen, most pedig Zofko képviselő következik. President, for over four... Köszönöm, elnök asszony. Négy hónapja zajlik eh, a harc a járvány ellen, megváltoztatta az életünket, új dolgok váltak normálissá, a vírus eh, pusztító következményekkel járt eh, a járvány, azonban nem az egyetlen harc, amit folytatnunk kell, hanem azt is tapasztaljuk, hogy elképesztő hulláma ért el bennünket a félretájékoztatásnak, amely megosztottnak minősít és mutat bennünket. Különösen a Nyugat-Balkánon erős a félretájékoztatás, ahol a cél az, hogy destabilizálja a régiót, és eltérítse az ott élőket az Európai Uniótól. Noha az Európai Unió 3,3 milliárd eurós támogatásban részesítette a nyugat-balkáni országokat a járvány során. Felmérések szerint az ott lakók nagy része úgy gondolja, hogy más hatalmak még több pénzt adtak csökken a láthatóságunk ennek következtében. Ezért is örülök annak a task force-nak, illetve a gyors figyelmeztető rendszernek, amely ezeket az információkat ellenőrzi nekünk. Európai polgárok képviselőiként még többet kell tennünk. Az elnök megszakította a hozzászólást, mert túllépte a hozzászólási időt. Most pedig ezzel ennek a vitának a végéhez értünk, és akkor most a bizottság és a tanács kap szót. Most Jurova asszony kezd először. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a nagyon érdekes és fontos vitát. Nem most fogunk beszélni az internet erejéről utoljára, az biztos, és erre minden okunk megvan, hiszen látjuk az internet hatalmát. Egy csodálatos eszközről van szó, például ezzel meg tudjuk szervezni a humanitárius támogatást, támogatás, de az internet előmozdíthat humanitárius katasztrófákat is, illetve erőszakra is buzdíthat egy nagyon fontos témáról, nagyon, nagyon súlyos témáról van tehát szó. Ez az munka még csak most kezdődött el. Az Európai eh, Demokrácia Cselekvési Terv keretében is eh, beszélni fogunk olyan fontos kérdésekről, mint például, hogy kell megvédeni az európai választások tisztaságát, illetve hogyan lehet elkerülni azt, hogy a nyilvános vitát privatizálják, eh, hiszen ugyanúgy adnak el termékeket, mint ahogy most már politikusokat is. Ehm, az politikai vitában egyre ehm, arcátlanabbul jelenik meg a hazugság, amelynek révén választásokat lehet nyerni. Ehm, tehát ezek fontos, ugyanakkor érzékeny kérdések. Éppen ezért én üdvözlöm ezt a vitát, és azt a szakbizottságot, vagy különbizottságot is üdvözlöm, amelyet önök felállítanak. itt nem csak a kommunikációval kapcsolatos feladatokról van szó, bár van ott egy lista, hogy mit kell tenni, eh, hanem arról is, hogy eh, képesek legyünk eh, közös megoldásokat találni ezekre az imént említett problémákra. Köszönöm, most pedig biztos asszony után a főképviselő úr következik. Köszönöm szépen a vitát. Nem merítettük ki a témát, Nagyon érdekes, különleges gondolatokat is hallhattunk. Például az, hogy a dezinformációs kampány alapjait Ádámig és Éváig vezetjük vissza, én nem gondolom, hogy itt dezinformációról volt szó, amelyet Éva ö, mondott az alma elfogyasztásával kapcsolatban. Az is lehet, hogy viszont Éva maga volt a dezinformáció áldozata de valamit azért el kell ismernünk, ami minden vitának az alapját jelenti. A demokrácia egy olyan rendszer, amely az információ alapján működik. És az információhoz az információra ahhoz is szükség van, hogy a választásokra el tudjanak menni az emberek, és értékelni tudják a kormányok működését. Ehhez pedig az információforrások pluralitására és szabadságára van szükség, és az információk tény alapokon való nyugvását. Hogyha hibás az, az információk, akkor nem lehet megfelelő választásokat se tartani, mert különben ez olyan, mint egy olyan repülő, aminek nincsen meg az irányítási rendszere, az le fog zuhanni. Az információ közkincs, és mindenki számára biztosítani kell, és ezért valamiféle rendszere van szükség, amely megakadályozza azt, hogy az embereknek ne hazudjanak, ne meséljenek nekik össze-vissza mindenfélét. Ezen kívül mindenben van igazság, és mindenben van hazugság, mondják. Hát ne haragudjanak már, ez nem így van. Vannak dolgok, amelyek igazak, és vannak dolgok, amelyek viszont hazugságok. Az, hogy kettő meg kettő az négy, a tízes számrendszerben ebben semmi rossz nincs, ez biztos, és ez így van száz százalékig és vannak olyan dolgok, amelyek teljes mértékben hazugságok, és ezt ki is kell mondani. Az, amikor az információban van vélemény is, ezt mondjuk vélemény, ideológia vagy ízlés alapján lehet ragozni, de egy dolog az biztos. A saját magunk által értékelt tények, azok nem a tények önmagában. Nem akarunk a igazságügyi, igazságminisztériumot megvalósítani. Spanyolországban volt információs minisztérium, tudom, hogy miről beszél Vera Jurova, amikor cenzúráról beszél. Az embereknek segítenünk kell abban, hogy megtalálják a különbséget a hazugság és az igazság között. Ez a demokrácia alapja, és hogyha ezt nem tudjuk megőrizni, akkor a demokráciánk nem fog tudni működni, sőt, össze fog omlani. Ezért ez a feladat a demokratikus erők segítségét igényli. Köszönöm szépen! Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident, und es schließt. Köszönöm szépen, most pedig Benetse államtitkárasszony zárja le. Ez a téma prioritást élvez az elnökségünk szempontjából. Nagyon fontos megvédeni az állampolgárokat a hamis információtól, annak érdekében, hogy alapvető jogaikat tudják gyakorolni. A közös értékeink, a demokratikus intézmények nagyon fontosak a társadalmak ellenálló képessége szempontjából a COVID-19 járvány során is. Szeretnénk horizontálisan, a határokon átnyúlóan működni, annak érdekében, hogy egymástól tanulhassunk, kicserélhessük az információt és a legjobb gyakorlatokat. Várjuk azt, hogy önökkel, a bizottsággal, a külügyi szolgálattal együttműködjünk, hogy leküzdjük ezeket a hamis információkat. Az intézkedések, mint az európai demokrácia, cselekvési terv, ugye a digitális terv segíthet bennünket abban, hogy ezt a közös erőfeszítést végrehajtsuk. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot, és a következő napirendi pontunk közös vita lesz, a következő jelentések rövid ismertetése az Európai Parlamentnek a tanácsozó bizottsághoz és a bizottság ellenekéhez partnerségre vonatkozó ajánlása, illetve a picula jelentés a Nyugat-Balkára vonatkozó ajánlás a 2020 évi csúcs találkozót követően itt sem lesz kék kártya és spontán felszólalás. Rövidített a vita, Astrovicius képviselő kap szót először. Hi, uh... Köszönöm, uh, elnök uh, Asszony, uh, főképviselő úr, biztos úr, szeretném megköszönni a kollégáknak, akik hozzájárultak ez a jelentéshez. A keleti szomszédság partnerség arról szól, hogy hat partnerországgal szorosabbra fűzzük a viszonyt. A kapcsolatok um, minősége és az Európai Unió támogatása határozzák majd meg azt, hogy az Európai Uniónak milyen helye van a világ vezetésében. A vezető szerephez elkötelezettségre van szükség. Ezt ez azt is jelenti, hogy politikailag jóvágyott üzenetet kell elküldenünk a partnerekhez, hogy európai jövőképüket elfogadjuk, osztjuk, és hogy együttműködve el tudjuk érni a reformot és az előrehaladást. Csak időkérdése mindez. Az elkövetkezendő évtized mottója az kell, hogy legyen, hogy többet többért, és ahhoz kell, hogy elvezessen, hogy fokozatosan és differenciáltan bekövetkezik az integráció, amennyiben ők tartják magukat az európai elvek ez nagyon sajnálom, hogy eh, Borrell úr éppen távozik, eh, bár Várhelyi biztos úr itt van, eh, Ön, őnek is lenne egy üzenetem. A politikai területen a partnereknek útmutatásra van szükség ahhoz, hogy hogyan erősítsék meg a jogszabályt és hogyan lépjenek fel a korrupció ellen. Csak úgy, mint a gazdaságban, a gazdaságban pedig az európai piac nyitottságát kell növelnünk, és egy közös gazdasági térséget létrehozni. Emlékeztessük magunkat arra, hogy az európai biztonság oszthatatlan, és nem tudjuk azt keleti és nyugati szemüvegen át szemlélni. Csak egy európai dimenziója van a biztonságnak, és végre úgy kell tegyünk, mint ahogy az van. Az keleti partnerség egy sikertörténetnek számít, és az is marad addig, amíg együtt maradunk, és közös jövőképpel lépünk fel a párbeszédet folytatva a partnerségért. Várhelyi úr, ön is ismeri a mai híreket, a, egy demokratikus párt vezetője Belorussziában elvágta az erejét, tiltakozva a diktatúria ellen. Szeretném az ön személyes reakcióját erre megtudni. Picula úr következik, mint jelentéstevő. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves biztos. Nagyon örülök annak, hogy beszélhetünk a jövőről, a bővítésről, az Európai Unió jövőjéről. De szeretném megköszönni a szárnyék jelentéstevőknek is a munkáját. A legfontosabb üzenet ennek a jelentésnek az, hogy támogassuk az Európai Parlament részéről a bővítési folyamatot, hiszen ez az Európai Unió egyik legfontosabb, legstratégiaibb jellegű politikája hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy az unió értékeit terjesszük, a békét, a prosperitást, a jogállamiságot és az európai értékeket, az emberi jogok tiszteletét. Ez az, amit nagyon gyakran elfelejtünk. Gyakorlatilag a Balkán országainak befogadása az Európai Unióba nem csak ezeknek az országoknak, hanem az Európai Uniónak magának is a legjobban felfogott érdeke. Horvátország esete példáz ezt igen jól, és nagyon fontos az is, hogy lássuk, hogy a zágrebi, zágrábi nyilatkozatot is be kell tartanunk a nyugat-balkáni államokkal kapcsolatban. Fontos tehát kitűzni a konkrét dátumot, gyorsan kellene lezárni a csatlakozási tárgyalásokat azokkal az országokkal, akik már a tárgyalásokat folytatják, és fontos ehhez megfelelő a csatlakozási alapokat is biztosítani. Az együttműködés területén az Európai Unióban a parlament támogatja a politikai és intézményi reformokat, és végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió hitelességéről van itt szó, a régióban való hatásunkat tudjuk így növelni, és globálisan is csak akkor tudunk hatékonyan fellépni, hogyha a szomszédságunkban hitelesek maradunk. Várhelyi biztos úr kapja meg a szót a bizottság nevében. Madam President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A Geopolitikai Bizottság számára a szomszédokkal való teljes kapcsolattartás prioritásunk, ez a tettekben is megnyilvánul. A régiót tagállamok veszik körbe. Az első hat hónap alatt először is februárban egy kibővített vagy felülvizsgált bővítési metodológiát tett tettünk ezzel dinamikusabbá, kiszámíthatóvá tettük az egész folyamatot, és politikai irányítást adtunk neki. A Covid válság ellenére márciusban a tanács úgy döntött, hogy Észak-Macedóniával és Albániával megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat, és én örülök annak, hogy ezek a döntések megerősítést nyertek az Európai Tanácsban is. A válság sújtotta régió megsegítésére áprilisban az Európai Bizottság egy 3,3 milliárdos soha nem látott segélycsomagot hozott létre az Európai Befektetési Bank közreműködésével. Emellett egy sor kezdeményezést is kiterjesztettünk rájuk, amelyek általában csak a tagállamokra érvényesek májusban az EU, a Zágrábi csúcson. Nem csak szolidaritásunkról biztosítottuk a régiót, hanem hanem a az európai jövőképét is megerősítettük ennek a régiónak, eh, illetve azt, hogy az Európai Unió eh, eh, egyre komolyabban veszi, még komolyabban veszi a kapcsolattartást. Felgyorsít, fel kell gyorsítani a térség csatlakozását az Európai Unióhoz. Albánia és Észak-Macedónia kapcsán eh, meg, ha, még ezen a héten meghatározzuk eh, a tárgyalási eh, stratégiát, és hamarosan az első kormányközi konferenciára is sor kerül. A bővítés az érdem alapú. A nyugati balkáni országoknak további reformokat kell végrehajtania. Munkára van még szükség a korrupció elleni fellépés, a jogállamiság, a szervezetbűnözés elleni fellépés, illetve az alapvető jogok és emberi jogok területén. A gyorsabb reform az azt jelenti, hogy gyorsabban tudunk haladni a csatlakozási tárgyalások során, ahogy az a megújított metodológiában is szerepel. Az éves csomagban az Európai Bizottság vizsgálja majd, hogy milyen haladást értek el ősszel. Ősszel szintén egy gazdasági beruházási terv lesz nyilvánosságra hozva a hosszú távú fellendítés megsegítésére, és azért, hogy közelebb kerüljön a régió az EU-hoz ez a terv, számos olyan területre kitér, amelyek az önök jelentésében is szerepelnek, a konnektivitásra gondolok, energia és közlekedés területén, zöld átmenet, illetve digitális átalakulás. Ez a terv növekedést és és munkahelyeket kell, hogy hozzon a régióban. Közös erőfeszítéseink keretében a válság után. Most akkor a keleti partnerségre koncentrálnék. Köszönöm ennek a háznak azt, hogy a keleti partnerséget jövőképpel fogalmazzák meg az elkötelezettségünk a keleti partnerséghez és jövőjéhez a múlt héten a külügyminiszteri szinten is megerősítés nyert a partnerországokkal együtt. Délután szintén napirenden lesz, amikor a vezetők találkoznak egy ambiciózus, rugalmas, befogadó partnerségre van szükség, amely konkrét eredményeket fogalmaz meg. Ebben a vonatkozásban örülök annak, hogy az Európai Unió majdnem két és fél milliárd támogatást ad a keleti partnereknek a támogatásokon kívül itt makrogazdasági támogatásra, valamint nagyon kedvezményes hitelekről is szó van. Az azonnali finanszírozási igények segítését célozza meg a csomag. A csomag emellett még munkahelyeket is megőriz, segít megmenteni, likviditást ad a régiónak, illetve az egész gazdaságnak, és a KKV-knak közvetlen támogatást nyújt. Ez a válság aláhúz hangsúlyozta azt is, hogy mennyire fontos a reziliencia a kapcsolatainkban, és ez központi eleme lesz annak, hogy a keleti partnerség hogyan fejlődjön. Márciusi közleményünk ambíciózus jövőképet határoz meg öt szakpolitikai céllal. Az első az, hogy reziliens gazdaságokat eh, akarunk kialakítani nagyobb konnektivitással, második eh, az, hogy fenn, eh, jogállamiságot, biztonságot, elszámoltatható intézményeket akarunk előmozdítani, támogatni kívánjuk a zöld átalakulást, illetve klíma rezilienciát. Negyedik pont a digitális átalakulás támogatása, az ötödik pedig az, hogy Eh, reziliens, eh, befogadó, méltányos társadalmak eh, kiépítésében kívánunk segítkezni. segítkezni. Ezt kell gyakorlattá átalakítani a tagállamokkal, partnerországokkal és másokkal. Meghatározzuk majd a célokat 2020 utáni időszakra, és 2021 elején ezeket elfogadjuk. Számítunk az önök támogatására annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években is a partnerség erős legyen. Osztorovics úrnak pedig azt mondom, ez egy újdonság volt, nem tudtam erről, ezt természetesen meg fogjuk vizsgálni, és e, e, erről az eseményről egy konkrét üzenetet is meg fogunk fogalmazni. Köszönöm szépen, e, biztos úr, ezzel lezártuk a közös vitát. Az Ausztrivicsis jelentésről holnap szavazunk, a Picula jelentésről pedig holnap szavazunk, a módosítókról viszont ma. Lezárult, lezárul nem sokára az első szavazási kör, 15-15-kor pedig folytatjuk az ülésünket azzal, hogy megosztjuk a szavazás eredményeit.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 只能弄成比较矮